Good afternoon, dear colleagues. Let's resume the work of the Libre Committee for the next couple of hours, okay? Kedves kollégák, akkor kezdjük meg a munkát. Minden rendben van, és hogyha jól látom, akkor nagyon sok lehetőség van a mai napon, arra vonatkozólag, hogy még karácsony előtt találkozókat tudjunk szervezni. Úgyhogy próbáljuk meg a legjobban kihasználni a számunkra megadatott időt. Kezdjük azzal, hogy elfogadjuk a napirendet, és ezen keresztül elfogadjuk a koordinátorok döntéseit is. Itt vannak a delegált és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, sőt, van egy szavazás is mégpedig a szakbizottsági üléssel párhuzamosan egy remote szavazás fogunk megvalósítani. Ezt már egyébként többször is megtettük, úgyhogy mindenki ismeri a módozatokat. Nem is kívánom most ezt ismertetni és felolvasni újra a szabályzatot, hanem inkább bízom abban, hogy már mindenki ismeri a szabályokat és megfelelőképpen fog tudni szavazni. És akkor ezzel párhuzamosan a most meglévő körülmények mellett is tudjuk folytatni a munkát. Az Európai Uniós jelentés a 2018-as és 2019-es évekről, Kárdini asszony jelentéséről van szó, Claire Daly asszony jelentéséről van szó, és Most elfogadtuk a napi rendet, nem? Van valami probléma? A 4-es és a 13-as pontokat elhalasztottuk a következő ülésünkre, a 6-ost pedig az ECR visszavonta a, szava, a szavazást a koordinátorok ülésén történt döntéssel kapcsolatban. Ez Ausztriára vonatkozik a terrortámadások kapcsán. Tehát akkor ennyi volt, és ezzel most kihagyom a delegált jogi aktusokat és az implementált jogi aktusokat, és rögtön rátérünk egyrészt a szavazásra, a módosításokra, Claire déli jelentésével kapcsolatban, és az ötös napi rendi pontra, amely a mesterséges intelligenciára vonatkozik, az erre vonatkozó nemzetközi jogalkalmazása, az Európai Unióra való hatások tekintetében. Itt pedig a büntetőjogi jogkörökre vonatkozólag is szavazni fogunk. Még mielőtt megkezdenénk a szavazást, ellenőriznünk kell, hogy a kvórum megvan-e. Kérem, hogy mindenki ellenőrizze, hogy élőben itt van-e velünk. Kérem, hogy mindenki konfirmálja ezt. Úgy tűnik, hogy még nincs meg a kvórum, senki sincs egyébként a parlamenti képviselők közül a teremben, mindenki a videokonferenciában vesz ezen részt az elnökön kívül, úgyhogy mi nem látjuk önöket, úgyhogy kérjük, hogy jelezzék a képernyőn, nem látjuk önöket, de tudjuk, hogy ott vannak az éterben. Úgyhogy kérjük, hogy aki él, az jelezze. Kérem, még egy személy, még egy, még egy gombra van szükségünk, most megvan sikerült elérnünk a kvórumot, és ezzel rá is térhetünk az első napi rendi pontra. A hetes napi, rendről, nem, napi rendi pontról van szó, ez a LIBE biztonsági együttműködés jövőre vonatkozólag és ez az Európai Parlament tanács közötti megállapodás a terrorizmus ellenes harc és a nemrégiben elkövetett terrorista cselekmények kapcsán. Éva Johansson a felelőse ennek, és dr. Christian Klausot is meg fogjuk hallgatni, aki pedig a Föderális Belügyminisztériumtól érkezett a soros elnökség nevében. Nem először hallgatjuk őt itt meg, az Európai Unió soros elnökségének nevében fog tehát ő felszólalni. Tehát akkor Johansson biztos asszonyi a szó először. Volt egy szakértői találkozónk is, szeptember 22-én az illetékes politikai osztályunk Novi Valúrával találkozott, aki a Queen Mary Egyetemtől érkezett Londonból, vele eszmét cseréltünk, és most, szintén ennek a témának a kapcsán, és most pedig meg fogjuk hallgatni a bizottság véleményét a biztostól. Maximum 15 percet adok neki, de biztos vagyok benne, hogy rövidebb idő alatt is megoldja a biztos asszony. És aztán Klaus úr következik, és végül következik a szokásos eszmecsere. Először a koordinátorok és aztán a parlamenti képviselők hozzászólásaival. Johansson biztos asszony, önné a szó. The floor is yours. Yes, I'm delighted to be here. Good afternoon. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Jó napot kívánok mindenkinek. Természetesen nagyon fontos témákról esik ma szó. Először is a párizsi, illetve bécsi terrortámadásokkal kezdeném, hiszen ezek a szabadságunkat érintik, ezek a terrortámadások, ezek az Európai Uniót érintik, illetve a közös projektünket. A szólásszabadságot, a kifejezés szabadságát, az oktatáshoz való jogot, a gondolatszabadságot, vallásszabadságot érintik, illetve az emberi méltóságot, az élethez való jogot a szabadsághoz, a biztonsághoz való jogot, amely benne van az alapjogi kartában. Ezért erős szolidaritásról kell tanúbizonyságot tennünk, össze kell fognunk társadalmunkat, és meg kell mutatnunk, hogy az értékeink megtörhetetlenek, és nem lehetünk megosztottak ennek tekintetében. Közösen lépünk fel, és számomra egyértelmű, hogy a terrorizmus ellen föl kell vennünk a harcot, mind az interneten, mind pedig a valós életben. Védelmet kell nyújtani, illetve reagálnunk kell. A jogállamiság egy közös keretet ad a fellépéseinknek. A terrorizmus elleni harc természetesen nem egyetlen konkrét vallás vagy politikai hit ellen szól, hanem az erőszakos, extrém cselekvők ellen, a terroristák ellen szól. Mindannyian tudják, hogy nagyon sok fellépés történt már a terrorizmus elleni harc kapcsán, például a külső határok megvédése, illetve az információ csere. Sokkal jobb védelmet tudunk biztosítani ma, mint két évvel ezelőtt de ezen kívül nagyon sok olyan döntés született, amely még nem valósult meg, és sürgősen fel kell gyorsítani ezeknek a megvalósítását, illetve be kell zárni a biztonsági kiskapukat. Egy új programot fogok kialakítani, illetve bejelenteni december 9-én, és ezzel reagálunk a legutóbbi terrorista támadásokra, illetve a jövőbeli fellépéseket vázolom. Nagyon fontos a megelőzés, és együttműködünk a radikalizáció nyomon követő hálózattal. Célunk az, hogy hatékonyabb reakciót nyújthassunk. Például a terroristákat nyomon követjük azokat, akik börtönbe kerültek, illetve azokat, akik szabadságodra tettek szert a köztereket védenünk kell, nagyobb biztonságot kell kialakítani a városainkban. Tudjuk, hogy kis lépések, mint például a sürgősségi szolgálat, vagy pedig egy erős biztonsági ajtó életmentő lehet. Helyi szinten együttműködésre van szükség, ezt nagyon fontosnak tartom további finanszírozási lehetőségeket próbálok mobilizálni a városok számára annak érdekében, hogy a köztereket, illetve az imahelyeket védeni tudjuk. Hiszen itt potenciális célok, célpontokról beszélünk, és meg kell erősítenünk a kritikus infrastruktúrákat ebben az évben AK-47-es fegyvert használtak az utóbbi támadások során, és nagyon fontos, hogy a tűzfegyverek kereskedelmére vonatkozó szabályozás prioritás legyen, illetve ennek megvalósítása, hiszen ez bizonyos tagállamokban még nem történt meg. Az illegális tűzfegyverek kereskedelmét tehát meg kell szüntetni, a bizottságnak ez a célja, és erre vonatkozóan szabályozást vezet be, ezt kívánom megvalósítani. Ezen kívül meg kell akadályoznunk azt, hogy a gyűlöletbeszéd az interneten terjedjen, illetve e, itt toborozzanak a terroristák. A Europol egy további internetes egységet hozott létre, és itt felhívja a figyelmet a terrorista tartalmakra, kézikönyvet készít arra vonatkozóan, illetve talált erre vonatkozó információt, hogy hogyan lehet egy támadást előkészíteni és anonimnak maradni. Nagyon fontos az, hogy megelőzzük a terrorista tartalmak internetes jelenlétét, és nagyon remélem, hogy december előtt az erre vonatkozó trialógus tető alá kerül. A legutóbbi támadások ismét megmutatták, hogy mennyire fontos a hatékony rendőri együttműködés az Európai Unióban. Sok előrelépés történt ebben a tekintetben, különösen a Europol szerepét emelném ki, illetve azt, hogy hogyan támogatja a tagállamok munkáját. A határőrök, illetve a rendőri szervek hozzá kell, hogy férjenek egymás informatikai rendszeréhez, és információcserét kell biztosítani. 2023 végére prioritás, hogy ez megvalósuljon minden szinten. Annyira vagyunk erősek, mint az egész lánc sor leggyenkébb lánc szeme, tehát nagyon fontos, hogy minden szereplő valóban eh, ezt az intermobilitást megvalósítsa. Ugyanez vonatkozik a Schengen információs rendszerre, az azonosított, nemzeti szinten azonosított veszélyforrásokra vonatkozó információcserét biztosítani kell. Nagyon fontos, hogy rendszeresen ellenőrizzük ebben az adatbázisban az Európai Unióba érkező és innen kilépő személyeket, és így és így a potenciális terroristák, illetve a terrorizmus gyanújával gyanúsítottak megnevezhetők. Tavaly az utasok 22%-át nem ellenőrizték a Schengeni információs rendszerben, és ez pedig egy nagyon jelentős biztonsági hiátus, egy szakadék, amelyet le kell zárni. Az utas sok nevére vonatkozó adatbázist használni kell, és itt feltüntethetőek a potenciális terroristák. Nagyon fontos, hogy ezt az adatbázist megfelelően alkalmazzuk. Ma az adat cseréről beszélünk, a prim döntésekről, illetve az előzetes utasokra vonatkozó információs rendszerről. Nagyon sok eszköz áll rendelkezésünkre, Kitérnék arra, hogy ezek a rendszerek hogyan kapcsolódnak egymáshoz. A Schengeni információs rendszer egy központi adatbázis, ahol a különböző eh, megnevezett eh, személyek nyomon követhetőek, például volt ter- terroristák, illetve ter- terrorizmussal gyanúsítottak, de van ennél eh, alacsonyabb veszélyszint is. Ezen kívül olyan személyek listája is szerepel, akik amelyekre oda kell figyelni, de nem feltétlenül kell őket letartóztatni, amikor a határon átlépnek. Tehát ez egy központi információs rendszer, a határőrök rendelkezésre a PNR információt szolgáltat azokról, akik az Európai Unióba utaznak, név, melyik a nevük van feltüntetve, illetve hogy milyen járaton, melyik, melyik ülésen utaznak, és ezt az információt a légitársaság küldi a PNR rendszerbe, és a, annak az országnak a rendelkezésére bocsátja, ahová érkeznek ezek a személyek. Az API, az előzetes utasinformációs rendszer, ez 2004-re datálódik, tehát egy régebbi rendszerről van szó, ez pedig az útlevél útlevél információit használja fel, és a reptéren ellenőrzik az, az információkat, és ezeket az információkat küldik a fogadó ország számára. Néha Néha a repülőgépen kell bizonyos adatokat kitölteni, formulákat kitölteni. Az API kevesebb információ rendelkezik, mint a PNR, de kiegészíti azt, hiszen itt tulajdonképpen azokról a személyekről van szó, akik ott ülnek a repülőn, és információt kaphatunk az identitásukra vonatkozóan, illetve az útlevelükre vonatkozóan. Ahogyan elmondtam, az API 2004-es irányelv, úgyhogy elég régi, és a bizottság egy értékelést készített erre vonatkozóan nem régiben, és az Európai Parlament tanulmányával azonos eredményre jutottunk. Az API adatok begyűjtése továbbra is létfontosságú, és ezt kéri az ENSZ is, hiszen az API adatok alkalmazására hívja fel az a figyelmet. A tagállamok használják ezt a rendszert, és az értékelésünk rámutat azonban arra, hogy vannak hiányosságok, amelyek csökkentik az API irányelv gyakorlatban történő megvalósulását, illetve annak hatékonyságát. Hiányzik a harmonizáció, hiányzik a részletes adatvédelmi biztosíték, illetve a legutóbbi Európai Uniós szintű jogi fejleményeket nem veszi figyelembe. Ennek érdekében, illetve következtében a bizottság egy hatástanulmányt készített, és jogalkotási javaslattal fogja módosítani az API irányelvet. Most értékeljük a kezdeti lépéseket először is, megpróbáljunk, megpróbálunk szinergiákat létrehozni, illetve méretgazdaságos megoldásokat. Ezen kívül az adatok minőségét kívánjuk javítani, ez a második pont. Például a kézi adatbivitelt automatikus adatbegyűjtéssel kívánjuk felváltani, például egy útlevél szkennelését helyezzük előtérbe. Aztán további további utazási formákra is ki kell, hogy térjen az adatgyűjtés, nem csak a repülésre. Jelenleg a légitársaságoknak a beérkező járatokra vonatkozóan kell adatokat szolgáltatniuk, illetve abban az esetben kell ezt megtenniük, hogyha ezt a tagállam kéri. Azonban a Schengeni országok közötti járatokra is e, ki kell majd, hogy térjen ez az irányelv, illetve további utazási formákra, vasútra a, például. Aztán a rendfenntartási e, célból is felhasználható kell, hogy legyen az API rendszerben begyűjtött adatok halmaza. Ebben a fázisban vizsgáljuk a lehetséges megoldásokat, hogy a jelenlegi hiányosságokat hogyan lehetne orvosolni, illetve az AP adatokat hogyan lehetne a legjobban felhasználni. Nagyon fontos, hogy nyitottan gondolkodjunk, eszmecserét folytassuk, és kicseréljük egymással a gondolatainkat a témá kapcsán. Ezt várom a mai naptól. A PREM a nem egy alapvető adatbázis, és nem küld személyi adatokat sehova, hanem bűnügyi, illetve jogfenntartási célból használjuk a, az itt felmerülő adatokat. Ez 2008-as 8-as dátumú, és a találat és nem találat alapján működik. Hit, no hit. Azonban csak a bűnügyi eljárás alá eső embereket lehet, illetve személyeket lehet így ellenőrizni amennyiben találat, találatot lát egy tagállam, akkor kicserélheti az információt a további, a többi tagállammal, és megnézheti, hogy van-e találat a más tagállamok információs rendszerében. Például, hogyha új lenyomatokat azonosít, például egy bűnügyi vizsgálatban szereplő személyre vonatkozóan, akkor a Prüm eh, rendszerben ellenőrizheti azt, hogy egy másik tagállamban ezek a új lenyomatok benne vannak-e a rendszerben, vagy nem. Hogyha egy másik tagállamban is találat van, akkor a két ország egymással bilaterálisan veszi fel a kapcsolatot. Ezek az ellenőrzések nagyon fontosak a bűnügyi vizsgálatok során, illetve segítenek abban, hogy azonosítsuk a bűnözőket nem lenne, vagy nem lehetne ezt csak a nemzeti szinten végrehajtani. Amikor új lenyomatokat ellenőrzünk, elképzelhető, hogy esetleg nincs meg a teljes új lenyomat, Ilyen esetben is bilaterálisan felvetjük a kapcsolatot egy másik országgal, és megnézhetjük, hogy egy másik adatbázisban azonosítható-e az adott személy, vagy sem. Így a gyanúsítottakat azonosítani tudjuk, illetve vád alá vonhatjuk a bűnözőket. De ez is egy régi rendszer. 2008 óta a biztonság, a technológia, az adatvédelem nagy mértékben módosult és fejlődött, például az információs rendszerek interoperabilitása, a privacy by design, illetve az új adatvédelmi rendszer, amely 2016-os, úgyhogy eljött az ideje annak, hogy a, print, a prümi döntés szabálykönyvét is frissítsük. Erre vonatkozóan tanulmányt készítettünk, ebben az évben májusban, és ez a tanulmány, illetve a parlamenti tanulmány, amely két évvel ezelőtt történt, megvizsgálja, hogy milyen hiányosságok mutatkoznak ebben a prümi rendszerben illetve rámutat arra, rámutatnak ezek a tanulmányok arra, hogy hogyan lehetne egyszerűsíteni, javítani ezt a rendszert. 351 bilaterális kapcsolat állt fönn a tagállamok között adott kategóriánként, tehát hogyha az egyik tagállam például egy másik tagállam adatbázisában új lenyomatot keresett, akkor közvetlenül ezzel a tagállammal kellett felvenni a kapcsolatot, hogy van-e találat vagy nem, hogyha DNS-re vonatkozóan keres információt, akkor egy másik csatornán kellett, másik csatornát kellett használnia. De nem minden tagállam használja megfelelően ezt a rendszert. Ehelyett egy 27 linkből álló rendszert kívánunk felállítani, és így gyorsabban felvehetik egymással a kapcsolatot a tagállamok, könnyebb lenne a statisztikagyűjtés, illetve a technikai támogatás nyújtás. Ez azt jelenti, hogy az egyik tagállam az egyik linket aktivizálhatja, és aztán megnéz, ugyanebben az időben megnézheti, hogy van-e találat egy másik tagállam rendszerében. Úgyhogy az információs áramlást kívánjuk egyszerűsíteni. Ez nem lesz egy egységes információs rendszer, nem erről van szó, hiszen mindegyik adat a különböző adott tagállam adatbázisa, és a többi tagállam ezt ne, ehhez nem férhet hozzá, csak akkor, hogyha ez erre külön bilaterálisan igényt tart. Ezen kívül nagyon fontos, hogy információcsere történjen az orvosi bűnügyi nyomozások során, de egy bűnügyi eljárásban nem elegendő az, hogy lássuk, hogy van-e találat vagy nincs. Nagyon fontos, hogy azonosítsuk a találat mögött levő ö, szemét. Elnézést, biztos asszony, 15 perc áll rendelkezésére, és már 19. percben jár. A prümi határozat kapcsán tehát előre kell lépnünk, további adatokra lehet szükség, egyszerűsítésre az adatcsere kapcsán. Most készítjük elő a hatásvizsgálatot a prümi határozat kapcsán. Köszönöm szépen, és várom majd a kérdéseiket. Elnök, Köszönöm, Johansson. biztos asszony, hogy végül is ilyen gyorsan lezárta az előadását. Most meghallgatjuk dr. Klauszt. Öt percet tudunk önni, adni önnek. Hamarosan látni is fognak engem, mondja Klossz úr. Még nem látjuk. Gond van a kamarával, de reméljük, hogy ez hamarosan megoldódik. Most igen, most látjuk önt, Kolosz úr, és hallanak is. Igen. Igen, igen, öné a szó. Öt perce van. Nagy örömömre szolgál, hogy beszélhetek az önök szakbizottsága előtt. Múlt héten az elnök félbeszakítja, mert ismét eltűnt a kép. Tehát múlt héten készült egy közös nyilatkozat a belügyminiszterek eh, részéről. Múlt pénteken tanácskoztak az európai belügyminiszterek. És szeretnék most konkrétan hivatkozni erre a közös nyilatkozatra. Ezt egy nagyon erőteljes jelzésnek tekintjük. A szolidaritás, az elkötelezettség jele ez a terrorizmus elleni küzdelem kapcsán. És a legfontosabb véleményem szerint az, az, hogy mi, mi volt a sorrend a közös nyilatkozat kapcsán, mit sorol fel, nem csak a klasszikus dolgokat, mint a közrend, hanem világosá teszi ez a nyilatkozat a hátteret is, ez egy sokkal nagyobb spektrumot fed le, és mindenképpen fontos a holisztikus megközelítés. A belügyminiszterek megerősítették, hogy világos európai kerete van a terrorizmus elleni küzdelemnek, és Nyilvánvaló, hogy ez fokozatosan hozzá kell igazítani a nemzetközi terrorizmus fenyegetésének aktuális helyzetéhez. A terror támadások történtek a közelmúltban. Jelenleg is dolgozunk átfogó tanácsi következtetéseken. Az Európai Rendőrségi Együttműködés is ennek egy tárgya. Sok ponton, pontját ennek meg fogják vitatni majd a német elnökség utolsó tanácsülésén decemberben, európai tanácsülésén. A közös nyilatkozattal kapcsolatban még egy dolog. Ebben szerepel a vallásszabadság is, ez, ez magyarázatot igényel. A terrorizmus elleni küzdelem nem irányul semmilyen vallásos meggyőződés vagy politikai meggyőződés ellen, hanem csak is az erőszakos szélsőségesek ellen irányul. Ezt világosá kell tenni és ez támasztja alá a holisztikus megközelítést. Szükség van a szociális kohézi, kohéziót erősítő intézkedésekre is. Ennek része az is, hogy a hozzátartozás, a társadalomhoz való tartozás érzését kell erősíteni, Eh, javítani kell az integrációt, eh, és a belügyminiszterek eh, világosá tették, hogy ez két irányú utca, a migránsoknak maguknak is hozzá kell járulni a sikeres integrációhoz. Sajnos miután a hangminőség nagyon rossz, a tolmácsok kénytelenek abba hagyni a munkát hamarosan, ha nem javul a minőség. Tehát a Schengeni területen a külső határok védelméről is szó van a nyilatkozatban. Itt arra koncentrálunk, hogy a terrorista vagy erőszakos szélsőségességre utaló jelek kapcsán gyanús személyek belépését jelenteni kell a hatóságoknak. Nyilvánvaló, hogy legalábbis tudatni, tudatossá kell tenni, hogyha ilyen személyek belépnek az unióra, és ezért nagyon fontos az információ csere. És az elvezet az általános kezdeményezéshez. Minden rendőrnek, rendőrtisztnek hozzá kell tudni férnie ahhoz az információhoz, ami szükséges a munkája elvégzéséhez, és fel kell tudnia használni azokat az ismereteket, amelyekkel már rendelkezünk. Tehát a már meglévő információk cseréről, cseréről is beszélünk, de a miniszterek alá húzták az adatok megőrzésének, cserének, elemzésének a fontosságát is, természetesen az alapvető jogok tiszteletben tartásával. Ez az október 21-i közös eh, nyilatkozat az Europolról is említést tesz. Az Europol különösen fontos szerepet játszik a terrorizmus elleni küzdelemben. A radikalizálódás megakadályozása, megelőzés egy eh, online-offline térben eh, is szerepel. Ebben az anyagban a terrorista tartalmak, online tartalmak eltávolítása és kapcsán is zajlanak folyamatosan a tárgyalások. Sok miniszter világosan jelezte a hozzászólásában, hogy az a várak, az elvárásuk, hogy sikerüljön megegyezésre jutni ezzel a dossziéval kapcsolatban, és ez a nagyon fontos jogszabály megszülethessen. Még egy kérdés, erről már említést tett beszéltünk múlt hétfőn. Ez az adatok titkosításának a kérdése. A bűnöldöző szervek egyfajta screeninget végeznek, végezhessenek és hozzáférhessenek ezekhez az információkhoz. Ez is fontos pont. A mm, terrorista vagy más erőszakos cselekmény kapcsán veszélyt jelentő személyekre vonatkozó információkat cserél, ki kell tudják cserélni a bűnöldöző szervek, itt a foreign fighterek, a külföldi har- harcosok kapcsán felmerült múlt héten, hogy szükség lenne-e ezeknek a személyeknek a <clears throat> közös definíciójára Hát erre igazából talán nincs szükség, de azért azt pontosítani kell, hogy a legtöbb tagállam mit ért az ilyen személyek alatt, és egy ilyen működő képes környezetet kell kialakítani a tagállamok számára. Csak pár perce van, elnök úr. Még egy fontos dologra szeretnék utalni, az EU informatikai architektúrájára. A biztos asszony említette az API-t, az eh, adott eh, információs eh, rendszert, illetve a Prümi rendszert. Ezeknek a módosítására, frissítésére mindenképpen szükség van. Remélem, hogy a kamera működött, és most örömmel válaszolok bármilyen kérdésre. Köszönjük szépen, Klossz úr! Most bajban vagyunk, mert a kamera eh, időnként elvesztette önt, időnként nem láttuk önt. A tolmások azonban így is eh, folytatták a munkát, eh, bár ez technikai nehézségeket jelentett számukra. De most akkor térjünk rá a párbeszédre, az eszmecserére. Ez szerepel most a napirendünkön. Az első körben a koordinátorok kapnak szót. Lukasz Mandel az EPP képviseletében az első. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a biztos asszonynak is, amit elmondott, ugyanúgy, mint a német soros elnökség képviselőjének is köszönöm a bevezetőt. Osztrákként ehelyütt szeretnék köszönetet mondani a sok részvétnyilvánításnak és a és a gyakorlati támogatásért is, ami Európa minden részéről érkezett hozzánk a szörnyű és brutális bécsi támadás után. Ez nem az első támadás Európában, dolgoznunk kell azon, hogyha talán nem is az utolsó terrorista cselekmény, de azért közeledjünk afelé, hogy a terroristák eh, ne eh, tudjanak tevékenykedni itt Európában, és eh, a politikai iszlámot sikerüljön visszaszorítani. Először is az iszlamisták által végrehajtott cselekmények mellett már a politika iszlám ellen is küzdeni kell, és ennek a képviselővel szemben fel kell lépni. A biztos asszony a Schengen információs rendszert említette. Itt eh, hiánytalan név listákra van szükség, hogy kik a eh, szélsőséges iszlám eh, támogatói Európán belül és kívül, kik a politikai iszlám támogatói, akár Szíriában vagy máshol. Tudjuk, hogy igen, vannak, vagy Európát fenyegetik veszélyek innen, ezekből az országból is kiindulva ezért szükségünk van a Schengen információs rendszerben egy ilyen hiánytalan listára, az ilyen nevek listájára, ami nem bürokratikus, és te, nagyon átfogó a lehető legtöbb információt tartalmazza. A külső határok védelmét is erősíteni kell, ez az új EU menekültügyi csomag része kell, hogy legyen online és offline egyaránt a gyűlölet csele, bűncselekményeket, a politikai iszlám által elkövetett gyűlöletbeszédeket el kell tudni távolítani, ezzel ellen küzdeni kell. Itt a magáncégek felelősségét is látni kell, ha offline nem lehet az izgatás bűncselekményt elkövetni, illetve ez büntetendő, akkor online térben sem lehet büntetlenség az ugyanilyen bűncselekményekkel kapcsolatban, hiszen az online tartalmak különösen veszélyesek gyorsan dolgozzunk, és fontos, hogy együttműködjünk ugyanis mindenki Európán kívül gyengíteni akar minket, meg akarnak osztani minket, a társadalmainkat e, e, fel akarják e, hercelni az embereket egymás ellen, és ezt nem hagyjuk a politikai iszlám, mint ideológiai ellen határozottan fellépünk, ugyanúgy, mint az iszlám terror ellen, Az elnök közben már félreszakítja a hozzászólót. Kérem, ne feledkezzenek meg arról, hogy a koordinátorok kettő percet kapnak a hozzászólásra, ugyanis nagyon kevés az időnk, ne feledkezzünk meg, tehát ez erről az időkeretről. Most pedig Katerina Kenicsi kap szót Kérem, hogy lényegre törően fogalmazza meg a mondandóját kettő percben. Katerina Rinicsi parancsoljon. grazie, grazie. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni Johansen asszonynak és Klaus úrnak is a prezentációit. Sajnos továbbra sincsen képünk, és nagyon rossz a felvétel. Most megérkezett a kép. A legfontosabb a rendőrségi együttműködés és az információ csere a nemzeti hatóságok között. Nagyon röviden néhány kérdésem lenne. A biztos asszony beszélt már arról, hogy mennyire fontos az irányelv átültetése a nemzeti jogba, és mint tudjuk, ezzel kapcsolatban a koordináció a PNR adatokkal kapcsolatban rendkívül fontos kérdés. Ön is utalt már rá, biztos asszony, hogy ezt napra készé kell tenni, esetleg megmondaná, hogy mennyi idő belül kapjuk meg ezt az irányelv módosítást? Ugyanez lenne a kérdésem a prümmi döntésekre vonatkozó rendszerrel kapcsolatban. Ön elmondta, hogy modernizálni kell ezt a rendszert, mert nagyon régi, és főként technikai értelemben kell ezt modernizálni. De nekem lenne egy kérdésem a prümmi döntésekkel kapcsolatban, és más rendőri együttműködési eszközökkel kapcsolatban. Itt a terrorista cselekményekre vonatkozó bűncselekmények, mint kategória is megjelenik ez a 2017-es vonatkozó jogszabályok óta. Ugyanakkor a tagállamoknak is ezt át kellene ültetni a nemzeti jogban, tehát hogy bűncselekmény fajtaként szerepeljen a terroriz, terrorista cselekmény. Mi történt ezen a területen? És a harmadik kérdésem az Europol szerepére vonatkozik. Központi szerepe van az információ cserében az Europolnak, és tudjuk azt is, hogy nem sokára megjelenik az új mandátum az Europollal kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy további információkat kaphatunk-e azzal kapcsolatban, hogy a rendőri együttműködés nem adhok jellegűvé, hanem szisztematikussá teszi, struktúrált együttműködést megvalósítva. Még egyszer köszönöm szépen Johansson asszonynak a munkáját és az egész bizottságnak az elkötelezettségét. Köszönöm szépen. Itt a terrorista zumus elleni harca gondolok főképpen. Most pedig Fábián Keller következik, öné a szó, két percben. Fábián. Minden bizonyal ott van, ugye? Nagyon erős háttérzaj hallatszik. Nem is halljuk a felszólalást. Mikro, mikro. A mikrofont kellene esetleg beállítani. son... Elnök, lehet, hogy itt a fülhallgatóval van probléma. Igen, úgy tűnik, hogy ez jobban működik. Most halljuk Önt fülhallgató nélkül. Mi halljuk önt. Hallanak? kérdezi Keller asszony. Mi halljuk önt. Ő viszont nem hall bennünket. On vous écoutez? Monsieur le Président. Elnök úr, hall bennünket? Várjuk, látjuk önt, Keller asszony, mondja az elnök úr, Fabien. Ott van, a képernyőn van, halljuk önt. Sajnos a, az összekötetés megszakad. Fabien, szálljön. Elnök, Fabien, ha nem baj, akkor Patrick Breyer kapja meg a szót a zöldektől, és utána megpróbáljuk újra önt bekapcsolni. Úgyhogy kérem, hogy álljon készen. Patrick Breyer következik a zöldektől. Ott van? Igen, igen, itt vagyok, készen állok. Köszönöm szépen. Nos, a nemrégiben bekövetkezett terrorista cselekmények kapcsán mindannyian sokkos állapotba vagyunk, ugyanakkor nem adhatjuk fel az értékeinket sem az alapértékek tekintetében. Például a szólásszabadsággal kapcsolatban Samuel Patti ezért halt meg, ezért adta az életét. A terroristák pontosan az alapjogainkért, a szabadságjogokért támadnak bennünket, úgyhogy nem szabad, hogy a terrorista cselekmények miatt pont a szabadságjogokat nyírbáljuk meg. Nos, hát sokszor is, sokszor történt már az, hogy a rendőrségek már a látó terébe kerültek személyek, még mielőtt elkövették volna a terrorista cselekményt. Ez volt a helyzet eh, Ausztria tekintetében is. Az Ön eh, biztos azt, hogy mit gondol eh, arról, hogy hol van a hiba? Nem inkább a megvalósításban van a hiba? Tehát az online kérdésekre is oda, jobban, oda kellene jobban figyelnünk, a terrorista cselekményekre való szító beszédek, írások, tartalmak kapcsán. Nagyon fontos lenne az, hogy megfelelőképpen a bíróság elé lehessen állítani ezekkel a bűncselekményekkel is a személyeket. Az információ a nem ö, feltűnő mm, utazási módokon, például a vonatokra, hajókra gondolok. Nos, hát hogyha itt is elkezdünk ellenőrizni, akkor ez nem fog szembe menni az uniós mozgás szabadságával? Úgy tűnik, hogy a PNR adatokra vonatkozó a hatáskör szélesítését nem lépte meg az Európai Tanács, azért, mert ez jogellenes is lenne, ugyanakkor az Európai Bizottság is vizsgálja ezeket a kérdéseket. A Kanadával való megállapodás tekintetében is elhangzott az, hogy aránytalan az, hogy éveken keresztül megőrizzük az utasokra vonatkozó adatokat. Ezzel kapcsolatban a PNR irányelv módosítására vonatkozó javaslatot mikor várhatjuk, hogy ez ugye egybeessen a szabadságjogok, illetve alapjogok megvalósításával. Melyek azok a tagállamok, amelyek nem tartják be a szabályokat, és itt bírósági szakaszra van szükség. Aztán itt van a titkosítás kérdése is, nagyon sokszor beszéltünk már erről, és gyakorlatilag el kellene döntenünk azt, hogy mi a fontosabb számunkra, a biztonságos kommunikáció, vagy a titkosítás, illetve a lehallgathatóság? Vajon a, a biztonságos kommunikáció a fontosabb, vagy pedig az online kommunikáció? Köszönjük szépen, Patrick! Fabien Kellert próbáljuk még egyszer bekötni. Készen áll? Itt vagyunk. Ismét várjuk Önt. Öné a szó. Igen, itt vagyok, köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, hogy az előbb technikai nehézségem volt. Kedves biztosasszony, kedves igazgató úr, köszönjük a teljes elkötelezettséget a terrorizmus elleni harc kapcsán és az állampolgárok biztonságának védelmének érdekében. Köszönjük a konkrét munkát is a terrorista tartalmak online visszavételével kapcsolatos végső jogszabály szöveg, megszövegezését is. Ugye itt beszéltünk arról is, hogy a Prümmi egyezménnyel mi a helyzet. Erről egy kicsit konkrétabban, kicsit pontosabban tudna-e információkkal szolgálni az interoperabilitás megvalósításával kapcsolatban a tagállamok között, és hogy esetleg gondolnak-e arra, hogy ezt a rendszer, tehát a Prümmia megállapodást a ma érvényben lévő adatvédelmi, illetve adatközpontokkal, az EU Lízával összekötnék-e? Van-e erről szó, és erről mit gondol ön? Egy harmadik téma a Brexit. Önök szerint az Egyesült Királyság valójában a Prümmi egyezményben továbbra is részt vehet-e, és az EU-s adatokat megkaphatja-e. Úgy tűnik, hogy sok-sok adattal visszaélt az Egyesült Királyság, ugyanakkor egy nagy országokról van szó, nagyon fontos hírszerzése is van ennek az országnak, tehát az együttműködés úgy gondolom, hogy a terrorizmus ellenes harc kapcsán nagyon-nagyon fontos, elengedhetetlenül fontos. Köszönöm szépen, az ICR e következik, Patrick Jackie. Patrick? Itt van? Igen, köszönöm. Köszönöm szépen. Biztos asszony, lengyelül fogok beszélni. Trzy najważniejsze elementy. Mm, po pierwsze migracja, po drugie gdzie. Az egyik legfontosabb kérdés a mi témakörünkben a migráció, a második kérdés pedig az, hogy a terroristáknak vajon hol van táptalaja arra, hogy rekrutáljanak, és a harmadik pedig az információkra vonatkozik. Nagyon fontos lenne egy egyetemes rendszer kialakítása az információcserével kapcsolatban, amely megvéd majd bennünket attól, hogy az Európai Unióba olyan személyek érkezzenek migrációs célra, hogy aztán konkrét terrorista cselekményeket készítsenek elő, vagy hajtsanak végre. Második kérdés. Az interneten rekrutálják a terroristák az új elkövetőket. Úgyhogy a bizottsághoz a következő lenne a kérdések. Hogyan lehetne meggyőzni az érintett feleket abban, hogy az interneten vissza lehessen szorítani a terrorista tartalmak terjedését. Konkrétan arra gondolok, hogy hogy néz ki az online terrorista tartalmak terjedése. A harmadik kérdéskörben szeretném megköszönni az ön munkáját, ez az információ cserére vonatkozik. Itt főként a titkosított vagy nagyon kényes információkra gondolok, fontos lenne ezzel kapcsolatban szintén visszaszorítani a terrorizmust. Az interneten kell dolgoznunk, és harmadsorban pedig egy gyors információcserét lehetővé tevő platformra van szükség, a Prince-re gondolok konkrétan. Köszönöm, Jáki úr. Cornélia Ernst következik a GUE-tól. Ott van? Itt van velünk? Vielen herzlichen Dank für die Darstellung. Köszönöm szépen, amit elmondtak. Kicsit máshogy közelíteném a kérdést. Tulajdonképpen pontosítsuk azt, hogy mit értünk terroristák alatt. A legnagyobb veszély az, hogy például Németországban Seehofer, Seehofer úr azt mondta, hogy ez a jobboldali szélsőségesség. Persze, amikor iszlám terrorról beszélünk, az egyértelmű, vagy a terror más formáiról beszélünk is egy, egyértelmű, de fontos a különbségtétel, szélsőséges, jobboldali szélsőségesek kapcsán meg kell néznünk azt pontosan, hogy miről is beszélünk és azt kérdezném, hogy amiről most itt beszélünk folyamatosan, adatok, adatok, adatok, hogy ezzel tényleg ott tartunk-e már, hogy terrorista bűncselekményeket meg tudunk-e így akadályozni ebben a nagyságrendben. A prümi adatokat ugye ki kell egészíteni, szükség van egy új irányelvre, vagy a 2004-es irányelv módosítására. Nos, erről a következőt mondanám. Nagyon aggódunk amiatt, hogy a tagállamokban ennyi adatot tárolnak. Hol van ennek vége? A magánszféra védelmére is gondolnunk kell hiszen mi lett a pnr ben Gondoljunk csak arra, hogy ez hova fajult. A biztos asszony által elmondottakból sem volt világos, hogy ezzel most mit is, ez, mit is tesznek, hogyan kezelik ezt a kérdést. Ugye most már a vonaton, a villamoson, a buszban, mindenhol nyilvános helyeken eh, megfigyelés alatt vagyunk, és nem tudom, hogy ettől biztonságosá válik-e az életünk, hiszen eh, a terrorizmus teljesen más, mint amit ezzel kapcsolatban a bizottság gondol. Persze, van terrorizmus, amit nagyon-nagyon komolyan kell vennünk, de hogy ez tényleg ilyen módon kell -e erre fókuszálnunk, amire koncentrálnak, az nem biztos. Laura Ferrara. Honorable Ferrara. Laura Ferrara következik. Készen áll? Köszönöm szépen. Köszönöm. A legutolsó a terrorista cselekmények megint csak arra emlékeztetnek bennünket, hogy a terrorizmus mennyire métej, mekkora métej, és hogy mennyire olyankor is felüti a fejét, amikor már nem figyelünk oda rá annyira, és nem az újságok címlapján találkozunk vele. Ezért nagyon fontos az, hogy a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt mind jogi értelemben, mind szociális értelemben. Mindenképpen rendkívül fontos az, hogy az interoperabilitást biztosítsuk az adatbázisok között, ugyanakkor az intézményközi megállapodásokat is fel kell gyorsítani az elektronikus bizonyítékok tekintetében, illetve hatékonyá kellene tenni a pénzmosás ellenes irányelveket, hogy a tagállamok ezeket konkrétan alkalmazni kezdjék és beültessék nemzeti jogrendjükbe. Így lehet felvenni a harcot a terrorista cselekmények és a szervezet bűnözés ellen is. Egy kérdésem lenne Johansson biztos felé. Ez pedig a következőre vonatkozik. Schengenről van szó, illetve arról, hogy amikor ter- terrorista cselekmények történnek, olyankor szinte mindig a migráció és a terrorizmus közötti kapcsolatról is ismét elkezdünk beszélni. Engem ezért is érdekel az, hogy a francia kormány által felvetett Schengeni módosítások a bizottság részéről milyen fogadtatásra találtak, és hogy valójában az uniós egyik legfontosabb pillért nem akarjuk-e ezzel um, kétségbe vonni, leépíteni. Nagyon fontos lenne az, hogy uh, a jogi értelemben vett uh, Schengent is meg tudjuk védeni. Köszönöm szépen! Most pedig következik a második kör, és aztán természetesen vissza fogunk térni majd a felszólalóinkhoz. Johansson asszonyhoz, illetve Klaus úrhoz a soros német elnökség részéről. De először kérem fejezzük be a felszólalókat. A néppárt nevében következik Isabel Vizele Lima. Isabel, itt van? Igen. Köszönöm szépen, igen, itt vagyok. A következőket szeretném elmondani. más hozzászólásokhoz kapcsolódban valóban nagyon fontos az, hogy az értékeinket meg tudjuk őrizni, és hogy egyensúlyt tudjunk teremteni a privát szférához való jog megvédése és a terrorista cselekmények től is meg kell védenünk az embereket. Nem szabad, hogy naívak legyünk, mert a bűnözők nem naívak, és hát valóban bennem is felmerül a kérdés, hogy az, együtt, az Egyesült Királysággal milyen együttműködést kívánunk kialakítani. Nagyon sajnálatos lenne az, hogyha elveszítenénk azokat az információforrásokat, amelyeket az Egyesült Királyság jelenthet számunkra. Ez nagyon fontos lenne ennek a megőrzése a megállapodást szeretnénk javítani, tökéletesíteni. Hogyan képzelje ezt az Európai Bizottság, és milyen ütemterv alapján? És végül pedig szeretnék a Schengeni térséghez való ragaszkodásomnak hangot adni. Azt szeretnénk megőrizni, hogy védjük a határainkat, és ugyanakkor a Schengeni területen, térségen belül az információ cserét ehhez biztosítani kell. Köszönöm. Isabel Santos következik az SND-től. Öné a szó. Isabel Santos. Isabel Santos. Thank you, Mr. President. While we strongly condemning all forms of Köszönöm, elnök úr. A terrorizmus különböző formáiról beszélünk, de azt hiszem, meg kell értenünk a terrorizmus miben gyökerezik. A belügyminiszterek múlt pénteken tanácskoztak. Nagyon fontos a stratégia a terrorizmus elleni küzdelemben, de nem ez az egyetlen lehetséges reagálás. Egy közös reagálásra van szükség és eh, ennek kapcsán nagy óvatosságra is eh, szükség van. Nem léphetünk fel a legalapvetőbb jogainkkal, jogainkkal szemben. Ezért rendkívül nagy elővigyázatosságra van szükség, amikor a Schengeni rendszerről beszélünk. Gondolnunk kell arra is, hogy itt különböző megközelítések vannak, eh, Eh, hosszú távon elég nagy különbségeket eh, mutatnak ezek. Eh, biztos asszony, öntől azt szeretném kérdezni, hogy mi is a helyzet az új cselekvési tervvel kapcsolatban, aminek tárgya az integráció, az inkluzió, mi lesz ebben az önkormányzatok, az NGO-k, a civil szervezetek, a civil társadalom szerepe. Köszönöm szépen. A Rinyú képviseletében Hajta Passerinu a következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném először is azt hangsúlyozni, hogy sokkal hatékonyabbnak kell lennünk. A terrorizmus is változik, úgyhogy nekünk is ehhez kell alkalmazkodnunk, és itt ebben a szabbizottságban mindenképpen el kell mondanunk azt, hogy fontos lenne a tagállamok közötti adatbázisok közötti kommunikáció. Ez nem optimális, tehát ezen javítani kell. A radikalizáció egyre erőszakosabbá teszi ezeket a cselekményeket, és gyakorlatilag az interneten keresztül nagyon nehéz gyűlölet közösségeket létrehozni, és sajnos erre nagyon nagy az esély, és már meg is történt ez, hogy itt olyan személyek vagy olyan központok, terrorista szervezet, sejtek jönnek létre, amelyek azután el is követnek ilyen cselekményeket dzsihadisztákra, ultranacionalistákra, szecessionistákra, tehát ilyen csoportokra gondolok. Nagyon fontos lenne, hogy a radikalizációt megakadályozzuk. Van egy 2020-as európai jelentés, amely arra is rámutat, hogy Navarrában, illetve Baszkföldön ismét terrorista szervezetek láttak napvilágot. Hogyan látják ön a erőszakos radikalizációt és a tagállamok közötti rendőri információcserét? Vannak-e ezzel kapcsolatban új fejlemények, amelyekről tudnunk kell? Köszönöm szépen, Pagaszor Tundua asszony. Charlie Weimers következik. Charlie, itt van? Készen áll? Tack så mycket, herr ordförande. Kommissionär Köszönöm szépen, elnök úr. Egy ENSZ szakértői grémium véleménye szerint a terrorista csoportok a migrációs útvonalakat is használják. A Guardian, ami egy baloldali újság, szintén lát, egy kapcsolatot a két jelenség között. Az a, az ember, aki egy e, papnak Franciaországban, egy francia papnak elvágta a torkát, az egy e, migráns volt. A, lehet mondani, hogy az ENSZ-nek nincs igaza, hogy a Guardiannek nincs igaza, de az teljesen világos, hogy azért van valamilyen kapcsolat a migráció és a terrorizmus között. Ezt mondhatjuk továbbra is, állíthatjuk azt továbbra is, hogy nincs kapcsolat a terrorizmus és a migráció között. Elnök, köszönöm. Azt hiszem lezáratjuk ezt a kört. Hidvégi Balázs következik az EPP részéről. Válasz itt Bégi? Hidvégi Balázs, megvan önnel az internetes kapcsolat? Nincs. Maritz Körner, a Renew frakcióból. Hidvégi úr is ott van. Okay, thank you very much for the floor, uh, Commissioner. Köszönöm szépen a szót. Két kérdést szeretnék felvenni, felvetni. több terror támadás történt a közelmúltban, és az egyik ilyen elkövető tettes rendőrök segítségével jutott át a földközi tengeren. A másik elkövető Ausztriában élt, született, és mégis az országa ellen és az ott élők ellen fordult. Mind a két eset jól mutatja az integráció és a migráció nehézségét. A kérdésem a következő a bizottság a cselekvési tervében hogyan kívánja biztosítani azt, hogy az illegális migránsokat a hatóságok ne téveszik szem, előr, szem elől Európába érkezésük után? És hogyan lehet biztosítani, hogy a civil szervezetek ne járuljanak hozzá, ne segítsék az iszlám terroristák Európába szállítását, ami jelenleg megtörténik? Hogyan lehet biztosítani azt, hogy az iszlám befolyása az interneten, online módon, vagy a mecsetekben, az imámok révén, hogyan lehet ezt megállítani, leállítani, megakadályozni, hogy így ember életeket tudjunk menteni, hiszen nagyon nagy veszélyt jelentenek az emberekre az ilyen tanok. The Renew, Moritz Körner is kernel Renew. Mr. Körner? Hören Sie nicht? We are going to... Körner úr? Körner úr, nem látjuk Önt. Vielleicht. I did it. Sie mich jetzt? Most, igen, most halljuk és látjuk Önt. Biztos asszony, köszönöm az előadását. Terror támadások után mindig ugyanaz a minta, elemeztük azt, hogy hol voltak a hibák, hol követtek el a hibákat, és azután megszületnek az új javaslatok, amelyek a polgárok jogait tovább korlátozzák. Ezt értük meg a múlt héten is, és ezért fel kell, hogy szólítsuk a bizottságot arra, hogy illetve meg kell kérdeznünk a bizottságtól, hogy készít-e jogalkotási javaslatot azzal kapcsolatban, hogy az adatok előzetes tárolására vonatkozó jogszabályt módosítsák. Jorge Busade, está presente. Jorge Busade, conectado. Jorge Busade, itt van. Gracias, gracias, presidente. Eh, Igen, köszönöm szépen, elnök úr terrorizmus ellenes harc stratégiájáról beszélünk. Vannak olyan kollégák, akik már utaltak rá, hogy egy kicsit tovább kell ennél mennünk, és a lényegre kell törnünk, mert itt az illegális migráció ellen kell felvennünk a harcot. Azért a nicai hívők is, akiket meggyilkoltak, azokat is egy NGO-k által behozott migráns gyilkolta meg, és itt állandóan nem igazi menekültekről, tehát fals menekültekről beszélünk, aztán nem beszélve a tanárról, akit lefejeztek, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy mindenkire lehet mutogatni, de azért oda kell figyelni arra, hogy milyen stratégiában gondolkodunk. Oda kell nézni a szalafista öm, öm, közösségekre, ahol terjednek a terrorista eszmények, és ezért nagyon fontos lenne az, hogy konkrét Mm, döntéseket hozzunk, és a harmadik országokban való platformok részre, létrehozása, a nemzetközi támogatások kiosztása azon országok számára, ahol illegális bevándorlók állomásoznak. Nem szabad megengednünk azt, hogy a trójai faló bejöjjön Európába, de ugyanakkor ne felejtsük el azt sem, hogy itt van már a trójai faló, már bent van a határainkon belül. Próbáljuk meg megéde, megvédeni a szabadságjogainkat és az emberek életét. Okay, it's been quite a round, and surely... Nos, elég sok kérdést hallottunk, néha szenvedélyes hozzászólásokat, és ugye mindenki aggódik a Franciaország, illetve Ausztriai támadások miatt, de igazából az egész jelenlegi helyzet nagyon sok aggályra ad okot. Gondolok itt az állampolgárok védelmére, az áldozatok védelmére, és így tovább. Úgyhogy van dolgunk, és ezzel a felütéssel meg is adnám a szót a két panelistánknak, először is a biztos asszonynak, hogy válaszoljon a kérdésekre, és kérem, tartsa észben, hogy még 10 perc áll rendelkezésünkre, tehát jó lenne, hogyha mondjuk 6 percben válaszolna, és akkor 3-4 percben Klossz úrnak is megadhatnánk a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, igen, megpróbálom rövidre fogni a mondandómat, de nagyon sok kérdést kaptam, megpróbálok tehát gyorsan reagálni ezekre. Az internetes biztonság, az online biztonság abszolút prioritás számomra. Talán naívak vagyunk, nagyon fontos kimondani, hogy nagyobb és erősebb védelemre van szükség az internetes világban, és igen, ami a szólásszabadságot illeti, látjuk, hogy Párizsban a szólásszabadság védelme mellett tört láncsát az a tanár, aki végül áldozatul esett a terrorista bűncselekménynek. A terroristák elmondták, hogy az értékeinket támadják, a társadalmunkat akarják tönkretenni, és az internetes szabadságot használják fel erre a célra. Úgyhogy nagyon fontos, hogy lépjünk ezen a területen. Ami a Schengeni információs rendszert illeti, ez már kötelező. Kötelező a terrorista veszélyekre fölhívni a figyelmet. De nem mindenki kerül be a Schengeni információs rendszerbe, aki belép a Schengeni térségbe, és ez probléma. Aztán vannak olyan terroristák, akik belépnek az Európai Unióba azzal az ambícióval, hogy bűncselekményeket kövessenek el, ezért védeni kell a határainkat, minden egyes szemét ellenőrizni kell a biztonságunk érdek- érdekében, ezért kötelező érvényű screeninget javaslok, átvilágítást javaslok, amelyet aztán amelynek az eredményét aztán be lehet vezetni az információs rendszereinkbe, és amennyiben veszélyt jelentenek, ne engedjük be. A migráció azonban egy normális jelenség, 22 millióan migrációs háttérrel, háttérrel rendelkeznek az Európai Unióban, és természetesen ők nem jelentenek veszélyt. Aztán ami az ütemtervet illeti, illetve az API irányelvet, a Prüm határozatot, ezt a következő évben fogjuk bemutatni. Rendőri együttműködésre van szükség, ez kell, hogy legyen az általános szabály. Ezen kívül a javaslat tervezett az API, illetve a prümre vonatkozóan nem az új adatok begyűjtését érinti, hanem modernebb módon kívánjunk kicserélni egymással az információkat. Például a prüm határozat esetében nagyon fontos legyen egy központi központi router, amely ellenőrzi az egyik benyújtott adatot, bevitt adatot a másik tagállam adatbázisában. Ami az API-t illeti, jobb minőségre van szükség, jobb minőségű adatokra, de ezek az, ezek az adatok már benne vannak a rendszerbe, elkerülnek az adott befogadó országba. Ezt az információcserét kell azonban modernizálnunk. Ezen kívül azt is el kell, hogy mondjam, hogy a PNR rendszer már ugye létezik, felállt. Itt ebben a tekintetben nem kívánunk változtatásokat eszközölni. Ami a kódolást illeti, igen, ez egy nagyon nehéz kérdés. Fontos a kiberbiztonság az alapjogok védelme érdekében, mint például a magányokhoz magányok védelme. Ugyanakkor Ugyanakkor a bűnözők is felhasználhatják ezeket a kódolt csatornákat, hogy elrejtsék a tevékenységüket, úgyhogy ez egy nagyon kényes kérdés. Ezért a Biztonsági Unió stratégiában meg fogjuk vizsgálni, hogy milyen technikai, illetve jogi megoldást lehet kialakítani, amely hatékony kódolást tesz lehetővé, védi a magánélethez való jogot, biztonságos információcserét, illetve kommunikációt biztosít, de hatékony eszköz a rendfenntartó szervek kezében is. Itt a nagy kihívás, hogy a megfelelő egyensúlyt megtaláljuk. A terroristák veszélyt jelentenek, nagyobb védelemre szorulunk, és a terroristák interneten toboroznak. ahogyan elhangzott, gyűlöletközösségeket alakítanak ki, és arra tanítják egymást, hogy hogyan kell terrorista támadásokat végrehajtani. Ezért nagyon fontos, hogy a terrorista tartalmakat azonnal le tudjuk venni az internetről, és amikor van egy illetékes hatóság, nemzeti hatóság, akkor határon átnyúló formában egy másik tagállamban az internet szolgáltató figyelmét fölhívja a veszélyre, és ezt a tartalmat kivizsgálhassa, de azonnal le is tudják venni az ilyen veszélyes tartalmakat az internetről. Ami a Schengeni, Schengenre vonatkozó kérdést illeti, most készítjük elő az első Schengeni fórumot, amely egy pár hét múlva kerül megrendezésre, és megnézzük, hogy milyen javításokra, fejlődésre van szükség ezen a területen. Erre vonatkozóan májusban fogunk benyújtani javaslatot. Tehát itt nem új információ beszerzéséről, begyűjtéséről van szó, hanem arról, hogy jobban, illetve jobb minőségű információkat használjunk, és jobb legyen az interoperabilitás. Ami az integrációs és inkluziós akciótervet illeti, ezt ebben a hónapban tettük közé. Egy nagyon fontos a civil szervezetek, illetve a helyi szervezetek munkája, hiszen itt történik a munka oroszlán része. a határok jobb védelme. A következő téma, igen, erre már utaltam, ez rendkívül fontos, és ami pedig a megelőzést illeti, ezt is fontosnak tartom. Néha, amikor az ember sikert él el a megelőzésben, illetve a radikalizáció megelőzésében, az sosem kerül a hírekbe, pedig ez is életeket ment meg. Tehát nagyon fontos a radikalizáció, radikalizációs hálózat, amely erre hívja fel a figyelmet. A terrorista ellenes irányelv nem került megvalósításra megfelelő formában minden tagállamban, úgyhogy itt meg kell vizsgálnunk azt, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy ez megvalósuljon minden tagállamban. Az EU-Kanada-PNR megállapodás témájában annyit mondhatok, hogy ezt újra tárgyaltuk Kanadával, de aztán elakadtak ezek a tárgyalások. Ami a Brexitet illeti, nagyon fontos, hogy jó megállapodást tudjunk kötni az Egyesült Királysággal, különösen a biztonsági kérdésekben, de jelenleg nem tudjuk, hogy mi fog történni, hiszen nagyon intenzív tárgyalások folynak az Egyesült Királysággal, úgyhogy reméljük csak, hogy, hogy jó irányba fordulnak a dolgok, amely mindkét partner biztonságát szolgálja. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony. Erőfeszítést tett annak érdekében, hogy összegezze a kérdésekre adott válaszát. És most a következő a három percben Christian krossnak adom meg a szót. Tessék. Now we, we managed to hear you right and... Reméljük, hogy jól fogjuk Önt látni is és hallani is. Köszönöm szépen, elnök úr! Most remélem, hogy jobban értenek és látnak is. Három percben röviden megpróbálom összefoglalni a nagyon sok elhangzott észrevételre a válaszomat, és németül beszélek. A belügyminiszterek szándéka nagyon nagy területre eh, terjedt ki, az iszlám terrorizmus elleni küzdelem állt a középpontban, de a terrorizmus és a eh, szélsőségesség egy elég tág eh, fogalma, ennek, a, tehát ennek más formáival is foglalkoztak, oldali szélsőségességekkel is. Németországban az iszlám kontextusban 615 ilyen veszélyes szemét tartanak nyilván, a jobboldali szélsőségeseknél ez a szám csak 16, tehát itt különböző szélsőségességeket lehet ugyanazon a szinten kezelni, de a szélsőségesség és a terrorizmus minden formájával szembe fel kell lépni. Ami az iszlamizmus illeti, és most nem a politikus iszlámról, mint jelenségről beszélek, hanem inkább az iszlamizmus politikai ágáról. Fontos ez a különbségtétel, itt a vallás gyakorlása és az általunk tapasztalt negatív jelenségek között. Nagyon sok volt kritikát hallottam ki a hozzászólásokból a hatóságok működésével, kapcsolatban. működésével kapcsolatban. Új hatáskört kell adni a biztonsági, a biztonsággal foglalkozó hatóságoknak, hiszen ők, nekik kell mindenképpen először frontfonalban küzdeni a terrorizmus és más súlyos bűncselekményekkel szemben. Itt a bűncselekmények elkövet megközelítésekor a biztonsági hatóságok csak abból indulhatnak ki, hogy vannak-e közös adatbázisok, az utazással kapcsolatos adatok, az API, API vagy a PNR, vagy a FIS, a vízuminformációs rendszer, tehát mi az utazásokról milyen információ a rendelkezésre. Kommunikáció kapcsán, hát ugye gondoljuk vissza, hogy milyen volt, amikor még csak analóg volt a tele, analóg telefon, telefonok eh, léteztek. Most az emberek már eh, ilyen eh, messengeren keresztül kommunikálnak, üzen, vannak üzenetküldések interneten. A tanácsnál még nem alakult ki az egységes vélemény, de mindenképpen ezzel a témával, kérdéskörrel foglalkozni kell. A más a esetleges elkövetői létre, vagy utaló jel, jel az az, hogy találunk-e például a eh, adatot, új lenyomatot, vagy eh, gépkocsi nyilvántartásban eh, valamilyen adatot, vagy van-e priusza az illetőnek. Tehát ezeket az adatokat, információkat össze kell ezután kapcsolni, és ezeknek alapján kell azután fellépni. Ez vonatkozik a gyanúsítottakra, tehát a súlyos bűncselekmények vagy a eh, terrorcselekmények elkövetésével gyanúsított személyekre, de nem eh, az egész eh, társadalomra, tehát minden embere kell vonatkoztatni az ilyen intézkedéseket. Köszönöm, Klossz úr, hogy reagált a kérdésekre. Biztonsági stratégia, igen, erre is szükség van a terroristákkal, a bűnözőkkel szemben, hogy a, az ő tevékenységüket szét lehessen berni. Most rátérhetünk a következő napi rendi pontra, nyolcadik pont. Az Európai Unió biztonsági unió stratégiája. Itt ennek a témának épp vagyok a jelentéstevője, ugyanis egy állásfoglalási indítványt akarunk majd elkészíteni. Szeptember 7-én megszületett a döntés, hogy készüljön erről, szülessen erről egy parlamenti állásfoglalás, és engem ért a megtiszteltetés, hogy bizottsági elnöki minőségemben is készítsem ezt a jelentést. Elkezdtek a konzultációk az árnyék előadókkal, az állásfoglalás indítvány kapcsán ez az állásfoglalás tervezet reagál a bizottság közleményére, amely 2020. július 24-én született meg. 2020-2025 közötti biztonsági stratégiáról. Prioritási területeket határoz meg a közlemény, ahol az EU fellépése valami plusz jelenthet, növelheti a tagállamok biztonságát a közös fellépéssel. További prioritások az európai emberek védelme, a megvédése a terrorizmustól, a szervezetbűnözőktől, a csempészektől, a kábítószer csempészettől, erősíteni kell az európai ökoszisztémát a biztonság kapcsán. Három eh, kezdeményezést azonnal meg kell tenni, és stratégiát kell elkészíteni, ezután a gyermekek szexuális abuzusa elleni fellépés, a drogok, kábítószerek elleni küzdelem kapcsán, cselekvési terv, lőfegyverek, emberkereskedelem, és ilyen prioritási területek. A stratégia néhány új jogalkotási és nem jogalkotási intézkedésre vagy javaslatra is tartalmaz javaslatot, tehát legyenek jogalkotási javaslatok is, és nem jogalkotási jellegű intézkedések is. Az Európai Parlamentnek reagálni kell a stratégia fő elemeire, a bizottsági stratégia fő elemeire. Itt természetesen az értékek alapján állunk. Az Európai Unió alapszerződésének a második eh, cikk cikke említi, a felsorolja a jogállamosság körébe tartozó értékeket, és az, amiket azután viszont, amelyeket megtalálunk az alapjogi kartában is. Meg kell vizsgálnunk, hogy a belső biztonság történ milyen jogalkotási kerete E, keretünk van, és a tagállamoknak hatékonyan végére kell hajtani a, joga, a jogszabályokat, mert még mindig vannak hiányosságok a belbiztonsági stratégiában. Itt e, különböző e, jogszabályok léteznek. 2011 per 93-as irányelv a gyermekek szexuális abuzusával, kizsákmányásával kapcsolatban rendelkezik, és van az áldozatokra vonatkozó irányelv is, amit szinte nem ültetett át jól minden tagállam. Meg kell vizsgálni, hogy milyen hiányosságok vannak a szabályozási környezetben. De minden jogszabályt egy eh, alapos hatásvizsgálat kell, hogy megelőzön. Ezt ki kell hangsúlyoznunk, mert eh, sokszor ez hiányzik a bizottság javaslatai eh, kapcsán. Nem születtek mindig ilyen hatásvizsgálatok, és ezt azután meg lehet támadni az ilyen jogszabályokat. A terrorizmus, szervezetbűnözés elleni küzdelem, gyermekek abúzusa, az online izgatás, stb. és ilyen területek. 2019 óta az online tartalmak növekedtek, a terrorista fenyegetettség továbbra is nagy, ezért felszólítjuk a bizottságot arra, hogy készítsen el egy új terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos agendát, egy programot ami az online terrorista tartalmakat illeti. Ugye itt ezen a dosszié már dolgozunk, itt is van jogalkotás és nem jogalkotási része. A az ügynök. A tanács keret határozata, amelyet 2008-ban fogadott el, és amely a szervezett bűnözés közös definícióját tartalmazza. Ezt fel kell használni, amikor a szervezett bűnözés ellen akarunk küzdeni. Az online eh, szexuális bűncselekmények, különösen gyermekek sérelmére elkövetve, nos, eh, az online és az offline területen ugyanúgy fel kell lépni ez ellen, és eh, az ilyen gyermekpornográfiás adatok anyagokat el kell távolítani az online térből. Az e-privacy irányebb kapcsán már egy derogációt készít a bizottság, hogy és jövőre is készül egy új jogalkotási javaslat. A kábítószerek. A tagállamok meg kell, hogy védjék az emberek egészségét a kábítószerrel kapcsolatos fenyegetésektől. Ezt a foly politikát folytatni kell az emberi jogok eh, kontextusában. Végül az EU belső biztonsága és az intézményi keretek. Az Európol, a CEPOL, ezeknek a, ennek a konstellációnak a fontos része, fontos ügynökségek, tevékenykednek. Az Európol mandátumát összhangba kell hozni az adatvédelmi Eh, szabályokkal, a GDPR-ral, a nagy adatvédelmi rendelettel. 2018-as eh, eh, jogszabályok szabályozzák a különböző ügynökségek tevékenységét, az EDPS, az Európai Adatvédelmi Biztos által elfogadott döntéseket is figyelembe kell venni. Egy elemzést végeztünk, és ennek alapján próbáljuk az úgynevezett interoperabilitási rendszert megalkotni. Ezt azután végre kell hajtani az alapvető jogok kapcsán, különösen a magánélet védelmével és a személyes adatok védelmével kapcsolatban fontos ez. Végül fordítás kérdése. az állásfoglalás tervezetet megkapják a tisztelt képviselők, és látják, hogy e, milyen munkát végzünk. Számítok azonban az önök inputjaira, a véleményére és a módosító e, indítványaikra, az aktív közreműködésükre, hogy így egy átfogó szöveg szülessen meg, ami tartalmaz az Európai Parlament prioritásait, az hogyan nézen ki az EU eh, biztonsági stratégiája a következő évben, a 2020 és 25 közötti időszakban. Most az árnyék előadóknak adom meg a szót. Javier Szaszalános az EPP képviseletében először. Javier, estás Itt vagy? Nem. Sarsalejos, Szarszalejhoz úr, Javier Sarsalejos. Itt van. Úgy tűnik, hogy most halljuk. Köszönjük szépen, elnök úr, köszönjük a munkádat is jelentéstevőként. A valóságban ez a projekt, ez akkor kezdődött, amikor még a Covid-ról nem tudtunk, és alapvetően a terrorista cselekmények is árnyalják ezt. Az a helyzet, hogy a biztonsági válságok gyakorlatilag már nem kivételes események, hanem állandóan visszatérnek, tehát fel kell ezekre készülnünk, ez pedig nagyon megnehezíti az infrastruktúráinkat, és az azzal kapcsolatos munkát, és a válságkezelő kapacitásainkra is nyomást gyakorol. Próbáljunk meg a javaslattal kapcsolatban a pozitív pontokra összpontosítani. Természetesen nagyon nehéz időkben és nagyon nehéz körülmények között kell a munkát elvégeznünk. Nagyon fontos az, hogy a terrorista fenyegetettséget a jelenlegi formájában említsük meg, mert azt is látjuk, hogy változóban van a terrorizmus, és még azon felül, hogy milyen klasszikus problémák kapcsolódnak a terrorizmushoz. Általában a nacionalizmus kapcsolódik ide, de most a radikalizáció, főként a börtönökben és a társadalomban is a radikalizáció olyan probléma, amelyel tényleg komolyan kell foglalkoznunk, és ehhez ellenőrzéseket kell végeznünk. Nem arról van szó, hogy hányan lépnek be Európába, hanem inkább a biztonság szempontjából azt kell megvizsgálnunk, hogy ki az, aki belép kik lépnek be Európa területére. Ehhez pedig új eszközökre van szükség, hogy ezt megfelelően ellenőrizni tudjuk. Az adatokat kell egyeztetnünk az identitások megállapítása érdekében. Ezen kívül a radikalizáció ellen is stratégiákat kell kidolgoznunk, és javítanunk kell a meglévő stratégiáinkat. Ezen felül pedig a bírósági együttműködésünket is folytatnunk kell, ez pedig azt jelenti, hogy egyrészt konszolidáljuk a biztonsági eh, és szabadságokat felülelő térségünket, ugyanakkor eh, nagyon fontos az is, hogy az alapjogokat ne számoljuk föl. Ezek azok a területek, eh, amelyeket figyelembe kell vennünk a jogállamiság tekintetében. Egyetértek a jelentéstevővel azzal kapcsolatban, hogy a kiskorúak szexuális kizsákmányolásával kapcsolatban borzalmas adatokat láthattunk, többször is beszéltünk már erről a szakbizottságban is, és ráadásul azt is tudjuk, hogy az online és az offline közötti különbségek gyakorlatilag eltűnnek. Nagyon gyakran az történik, hogy a szexuális visszaélés, amely online kezdődik, az csak egy prológusa a konkrét agressziónak, a nemi erőszaknak, ezekkel a kiszolgáltatott áldozatokkal szemben. Nagyon sokat beszéltünk már arról, hogy ez, ezen a ponton milyen javításokat tehetünk meg. Az Europol ilyen szempontból nagyon fontos partner, és ezen kívül meg kell próbálnunk egy új mandátum körül megegyeznünk. Egyre jobban tudjuk azt itt ebben a szakbizottságban, hogy a technológiai fejlődés nagyon nagy kihívásokat is rejt magában. Ezekkel a problémákkal foglalkozni kell, mert a biztonságunk egyre inkább technológiai fenyegetettségnek is kilesztéve, és azt is tudjuk, hogy ez pedig új és új kérdéseket vet fel az alapjogok védelme tekintetében, illetve az uniós értékek védelmével kapcsolatban is az egész Európai Unióban. Ezért fontos az, hogy konszolidáljuk ezt a térséget, ami pedig az unió központjából közös politikák megvalósítását várja, nem csak meglévő szabályokra van szükség, hanem ki kell terjeszteni ezeket a szabályokat, és meg is kell valósítani. Köszönjük szépen, Szarszalihoz úr. Kérem, hogy a többiek figyeljenek oda az időre. Nagyon kevés az időnk, természetesen nagyon értékesek a hozzászólások, de próbáljuk meg az időkorlátokat is betartani, mert tudjuk, hogy 18.45-ig lehetünk itt, 18.50 mondjuk a maximum, azután csak angolul folytathatjuk természetesen. Van még egy nagyon fontos napirendi pontunk, amelyel foglalkoznunk kell, ez pedig nem más, mint az e-privacy kommunikáció a bizottság részéről. Ezt a bizottság javasolta, úgyhogy kérjük, hogy ezt vegyék figyelembe, és a lehető leg összefogottabban fogalmazzanak hogy ne csúszson ki a kezünkből az idő. Következő árnyékjelentéstevőnk Dragos Tudorácsi a Rényú részéről, illetve egy elnézést kérek mégsem. Sajnos teljesen követhetetlenné vált és vízhangossá vált a felszólalás. Tudorácsi úr, köszönöm szépen, és köszönjük a felszólalást is. Nagyon sok eh, elhangzott gondolattal egyetértek, például a hatásvizsgálattal kapcsolatban, és teljes mértékben támogatom ezeket a gondolatokat. Nézzük most a tartalmi kérdéseket. Az első gondolatom arra vonatkozik, hogy a digitális területen milyen változások válhatók úgy tűnik, hogy a stratégiában nem igazán jelenik meg hangsúlyosan a digitális világ. Egyrésztről a digitális világ a bűnelkövetés helyszínévé vált, de ugyanakkor a bűn cselekmények elleni harcnak is nagyon fontos eszközévé válhat. A második gondolatom az Europolhoz vezet, amelyre te magad is utaltál, nagyon fontos az, hogy megerősítsük az Európol mandátumát, ez is a stratégia része, de azért van itt egy nagyon fájó hiányosság a stratégián belül, az epp óra gondolok, mert egyetlen egy szó sem esik róla. Miközben egyértelmű, hogy a korrupció, az Európai Uniós alapokkal való visszaélés és a bűnelkövetés összefüggenek, mert nagyon gyakran a finanszírozás Európai Uniós pénzekből finanszírozott projektekből is származhat. Ezért az Európai Unió a biztonsági eh, építményének is eh, oda kell figyelni ezekre a gondolatokra, és ezért a szövegre, szövegben mindenképpen erre való utalást is eh, be kell építeni. Van itt még egy gondolat, a radikalizáció elleni harcnak egyik fontos eszköze az oktatás. Nem csak a webről van itt szó, hanem az oktatási, a kurikulumok harmonizációja, de nagyon gyakran a valóság sajnos közbeszól, ez történt a Covid kapcsán is. Hosszú távon oda kell figyelnünk a az esélyegyelőség problémájára is, és arra, hogy mindezt hogyan kívánjuk beépíteni a terrorizmus ellenes harc lépései közé. Negyedik gondolat, megint csak egy hiányosságra utalnék. A fake news, a dezinformáció szintén hiányoznak ebből a szövegből, pedig egyértelmű, hogy ez is biztonsági kockázatokat rejt magába az unióval szemben, és itt megint csak majd konkrét javaslataim is lesznek. Ezeket be is fogjuk építeni a szövegbe. Köszönöm szépen. Köszönjük, drágos. Kérem, hogy mindenki két percben próbálja meg megfogalmazni a mondani valóját. Következik a zöldektől Saskia Brickman. Saskia, Saskia itt van? Igen, itt vagyok, jó estét kívánok, elnök úr. Én is szeretném megköszönni a titkárságnak az első a javaslatot. Én azt hiszem, hogy nagyon oda kell figyelni arra, hogy jó körülmények között tudjunk dolgozni, mert hogyha túl kevés az idő, akkor nagyon nehéz együttműködni. Alapvetően fontos szövegről van szó, hiszen a biztonságunk forog kockán, azért is mondom ezt, mert most több szöveg is éppen tárgyalások tárgyát képezi. A franciaországi, ausztriai terrorista cselekmények óta még inkább oda kell figyelnünk arra, hogy itt egy hosszú távú problémáról van szó a radikalizmus ellen is harc kapcsán. A gazdasági és szociális nehézségek megint csak kontextusba helyezve nagyon nagy nehézséget jelentenek, mert az európai emberek ma igen nagy nyomás alatt élnek. Nem szabad, hogy bemenjünk abba a problémába, hogy a migrációt és a biztonságot összekeverjük, a kettőt külön kell kezelni. Annak érdekében, hogy hatékonyak legyünk, az értékeink és főként az alapjogok tiszteletben tartása érdekében. Nagyon fontos tiszteletben tartani a privátszférához való jogot, és az intézkedéseket a hatékonyságuk alapján kell értékelni, és nagyon fontos az is, hogy az új javaslatokkal kapcsolatban legyen hatásvizsgálat. Itt nem csak az Europol státuszáról van szó, hanem alapvetően a meglévő jogszabályokhoz kell az ügynökségek alkalmazkodjanak, és nem fordítva kell, hogy ez megtörténjen. Még néhány gondolat az aranyvízumok, aranyútlevelek és a korrupció, illetve a pénzmosás problémája. Nagyon fontos lenne erre is utalni. A jogi keretek, a pénzügyi források és az emberi forrásokra való utalás a tagállamokban a rendvédelmi szervek képzése, és a rendőri visszaélésekre is oda kell figyelnünk, főként olyan személyekről beszélünk, nőkről, és az ő fogvatartási körülményeikről. Ehhez is egy kötelező érvényű európai keretrendszerre van szükség, illetve az együttműködést kell erősíteni Európa és az intézményei, illetve a privát szféra között harmadik országokkal való együttműködésre is oda kell figyelnünk. Ezek voltak azok a gondolatok, amelyek majd a módosításaimban is szerepelnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Följegyeztem ezeket. A rendőri képzést, az áldozatok tájékoztatását, természetesen igaza van, ezekben a kérdésekben. Tehát igen, ami elhangzott, az mindenképpen bele kell, hogy kerüljön majd ebbe a jelentésbe. Várjuk tehát a módosítókat, és köszönöm szépen. Kérek mindenkit, hogy két percre korlátozza a felszólalását mert utána csak angolul tudjuk folytatni. Most ezt itt a kankó következik az ECR részéről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! A szabadság nem ingyenes, és a biztonságunk nem adott. Európa értékrendje támadásnak van kitéve, illetve az életmódja is nagyok a kihívások, és öt évvel a párizsi támadások után továbbra is ilyen egzisztenciális fenyegetésekkel kell számolnunk. A hírszerzésben hiányosságok országot találunk, és e, így a dzsihadisták szabadon mozoghatnak az Európai Unióban. Az Európai Unió alapjait tehát meg kell erősíteni, és ezeket a hiányosságokat orvosolni kell, hiszen ezeket kihasználják a bűnözők. A bűn, bűnözők terrorista tartalmait azonnal le kell szedni az internetről. Az Europolnak további forrásokra van szüksége, illetve jobb információcserét kell biztosítani. Egy megfelelő programot kell létrehozni, e, és ezen kívül a pénzmosásra vonatkozó szabályokat is meg kell erősíteni meg kell akadályoznunk a gyűlöletbeszédet, illetve a terrorista narratívákat. Itt fel kell használnunk a jelenlegi eszközöket, mint például a PNR-t, és meg kell ezeket erősíteni. Koherens politikára van szükség. A gyűlölet eh, ellen fel kell venni a harcot, meg kell védenünk társadalmunkat. Ami pedig a biztonságot illeti, nagyon fontos, hogy Európa keményen kiálljon az értékeiért, összefogjunk. Túlságosan sokáig nem hiányzott ez az összefogás az Európai Unió részéről, és a tagállamok önállóan léptek föl. Eljött azonban a pillanat, hogy egy megfelelő biztonsági uniót hozzunk létre, és azt remélem, hogy szakbizottságként erős és ambiciózus szöveget tudunk létrehozni, hiszen ennél kevesebben nem érhetjük be. Köszönöm szépen! Cornélia Ernst következik a GUE részéről. Vielen Köszönöm szépen ezen a késői órán, de nagyon fontos kérdésről beszélünk. Következőképpen fogalmaznék nyilvánvaló, hogy holisztikus feladat ez a küzdelem, és először azért tisztázzuk, hogy miről is beszélünk, mit értünk konkrétan azon, amiről beszélünk. És nem csak, nem csak az iszlám vagy iszlamista terrorról beszélünk, arról is természetesen, de nem csak arról. Az előbb is elmondtam, itt szélsőséges, jobboldali szélsőségekről is szó van, és a terrorizmus más területeiről is. Különböző a terrorizmus különböző formáit elemeznünk kell, online, offline, kiket érint, és ez nem a határokon játszódik le ez a folyamat, hanem mindenek előtt a fejekben. A terrorizmus nem szabad a vallásra korlátozni, és azt kell megnézni, hogy lehet visszatartani a potenciális elkövetőket, hogy terroristává váljanak. Fel kell tennünk olyan kérdéseket, amiket eddig soha nem tettük föl. Hogyan kezelik az integráció kérdését a tagállamok? Itt hatalmas deficitek vannak. Mi történik az oktatással, az esélyegyenlőséggel? Itt nagyon-nagyon sok kérdés van. A mindennapi együttélés kérdései, amelyekkel nem foglalkozunk, vagy amit csak így mellékvágányon kezelünk. Ez helytelen. Itt ezt az egész holisztikus megközelítést ne felejtsük el. Now, for the sake of time saving, I... Köszönöm hogy takarékoskodjunk az idővel. Ugye fejlesztem, amit elmondtak, és az előttünk álló eljárással ezt, mindezt figyelembe fogjuk venni. Az együttműködésükre mindenképpen számítok és majd a jelentést, ha az elkészül, megkapják, remélhetőleg ezt az örök hozzájárulása aminél kerekebbé teszi majd. Ugye ne feledkezzünk arról, hogy még van egy nagyon fontos rendi pontunk, ideiglenes derogáció az e-privacy irányelvtől. A bizottság tette erre javaslatot, hogy ők hatékonyabban fel lehet lépni, lépni az gyermekek online szexuális kizsákmányolásra alkalmazás abuzusával szemben. Birgit Szipel az előadón, kérem, hogy minél gyorsabban foglalja össze a mondandóját, mert nagyon kevés az időnk, már túlléptünk tulajdonképpen az időkereten. Birgit, parancsolj! Köszönöm, elnök úr! De Szeretném rögtön leszögezni, hogy egy ilyen fontos dosszié nem lehet végig rohanni két perc alatt. Én értem az időkorlátot, de ez egyszerűen lehetetlen. Az árnyék előadóknak is joga lenne mondani valamit, szükség van erre az időre. Azzal kezdeném, hogy kihangsúlyozom, valamennyien egyetértünk abban, hogy a gyermekek védelme az életük minden területén rendkívül fontos, az online és az offline térben egyaránt. Az emberi jogok, az alapvető jogok legsúlyosabb megsértése a gyermekek ellen elkövetett erősz, szexuális erőszak. Mindenképpen arányos és riasztó elretentő intézkedésekre van szükség. Az elektronikus kommunikációról szóló kódex december 20-án hatáját kívül vesz, hatáját veszti, és az e-privacy irányelvet ezért módosítani kell, ha továbbra is a pornográfia elleni küzdelmet folytatni akarjuk. Szükség van a szövegben garanciákra, amelyek kötelezettségeket rónának a vállalatokra és a tagállamokra egyaránt. A az ilyen megállapodás felé tett lépésről beszélünk, és erre a megoldásra minél gyorsabban szükség van. De szeretném világosat tenni, nagyon fontosnak tartjuk ezt a dossziét, de nem vagyok hajlandó egy jogilag nem teljesen támadhatatlan, az alapvető jogokra alapozott anyagot, az csak az idő sürgetése miatt elkészíteni. A parlament e, munkáját nagyon bonyolultá tette több tényező. Szeptemberben a bizottság benyújtotta a javaslatot, pedig hát már 2018 decemberében született meg először az erre vonatkozó döntés, majdnem elvesztettünk két évet, és ez a, ezt a jogszabályt nem lehetett elfogadni eh, december 21-e előtt. Lehetett volna megoldás, eh, hogyha egyik eh, frakció sem nyújtott volna be módosító indítványokat. Én már a folyamat elején megtettem a javaslatomat, de ez nem kapta meg a szükséges támogatást, mert az arra hivatkozva, hogy az új képviselők, illetve a frakciók nem tudtak egyetértésre jutni. A jobb minőségi jogalkotással kapcsolatos kötelezettségekre hivatkozva a bizottság nem intézkedett, pedig az ilyen tartalmak eltávolítása, hogyha hatáját veszi a rendelet, illegálisan fog válni december 20-a után. De e, az én e, köte, elkötelezett vagyok továbbra is, e, hogy ha sikerül megegyeznünk kompromisszumokon, akkor december 7-én és 10-én a Libében szavazhatunk a jelentésemről. Két általános észrevételt még hagy tegyek. A titkosítás megszüntetése egy nagyon fontos lépés a gyermekek az áldozatok védelmében, de a rendetben semmit nem szabad úgy értelmezni, hogy ez megtiltja vagy gyengíti a titkosítást, és megfelelő jogalapot ehhez meg kell találni. A rendelet csak videókra, képekre vonatkozik, vonatkozik, az üzenetküldésekre is választ kell találni. Ugye napjainkban leginkább videót, videókat alkalmaznak. A rendelet jellegét korlátozni kell az úgynevezett gyermekpornográfia, pornográfia kategóriába, ahogyan ezt a gyermekpornográfia elleni felepés irányelv tartalmazza. A definíció az nincs összhangban az EU büntető jogával, és szinte minden példa, amit hallottam, a DNS-ek, fotók beazonosítására alapult nem a bizottság által javasolt rendeletet addig nem lehet elfogadni, amíg nem felel meg a követelményeknek. Mik ezek a követelmények, vagy feltételek, vagy garanciák, amiket mi követelünk? Mindenek előtt arról van szó, hogy egy kötelező adatvédelmi hatásvizsgálat készüljön, legyenek kötelező konzultációk a GDPR-ral összhangban. A e, GDPR, az adatvédelmi rendelet a jog, megfelelő jogalap. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy e, jogilag érvényes e, lehet-e egy szerződés van az esetben, hogyha a gyerekek kommunikálnak egymással, és a központi bűnöző szervek tevékenységével kapcsolatban megfelelő jogorvoslati lehetőségeket is biztosítani kell. És az is nagyon fontos, hogy a szakmai titok szempontjait is vegyük figyelembe, például az áldozatok és az ügyvédik közötti kommunikáció kapcsán, vagy az EU-n kívüli országok hogyan felelnek meg a GDPR követelményének, ezt is figyelembe kell venni. A gyermekek eh, mindenfelett álló érdekét kell mindig szem előtt tartani a szexuális erőszak kapcsán. Éves jelentéseket kell készíteni, és az első ilyen jelentést már a rendelet hatályba lépése után hat eh, hónappal el kell készíteni. A bizottság ezt a javaslatot, tehát így kell, hogy megtervezze. Mielőtt átadnám a szót az árnyék előadóimnak, szeretném valamennyiüknek megköszönni a munkát, a hozzájárulást, és azt, hogy ilyen elkötelezetten dolgoztak nagyon-nagyon nehéz körülmények között. Szeretném kihasználni az alkalmat, hogy emlékeztesek mindenkit arra, hogy politikai prioritásokkal, ha foglalkozunk, akkor ahhoz elég munkatársra is szükség van, még a pandémia körülményei között eh, jobban, mint bármikor. Technikai erőforrásokra is szükség van, biztonságos kommunikációs csatornákra, amelyek a tolmácsolást is lehetővé teszik, ez eh, még mindig hiányzik, pedig már nagyon hosszú hónapok óta élünk a járványjal. És végül a gyermekek szexuális abúzusával kapcsolatos anyagokat el kell tudni távolítani az internetről. Rendkívül sürgős ez a dosszié, de a decemberi 20-i határidőt is tudjuk tartani. 2021 elejére azonban elkészülhet az anyag, és a képviselőket mindenki mindenkit, mindenkinek szüksége van arra, hogy a szükséges erőforrásokat megkapjuk a munkához. Köszönöm szépen, Szippel asszony. Az árnyék előadóknak adom meg a szót, kérem, hogy minél rövidebben az EPP képviselője kap szót. Kérem, hogy a relevánsabb pontokkal foglalkozzon. Javier, tiene la palabra. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Birgitnek is a munkáját, nagyon nagy a nyomás, mert a határidő közel van már, ugyanakkor ez egy rendkívül kényes téma, ezt is elismerem. Néhány megjegyzés röviden. A néppártnak más a véleménye a groomingról. Azt gondoljuk, hogy a technológiát lehet használni, ugyanakkor ezt úgy kell megtenni, hogy a tartalmakat kulcs szavakra való keresés alapján találjuk meg. A gyermekekkel való visszaélés kérdése, és hát fontos lenne az, hogy emberek is ebbe az egész folyamatban részt vegyenek, tehát nem csak gépek vagy mesterséges intelligencia.